a jövőben alkalmazni kell a parlamentben, illetve a parlament szakbizottságaiban. Hát, Ódi úr, hallottam a megjegyzését, már előre is jelezte. Itt sajnos a ügyrendünk értelmében itt nem alkalmazhatunk visszamenőleges hatállyal ilyen dolgokat amennyire ma, amennyiben a plénum kívánsága ez, a 191-es cikk értelmezése egyértelmű, elnézést nem tudom visszamenőleg alkalmazni. Sajnos az élet ilyen, hogy a múltba viszonyulva nem tudunk dolgokat megváltoztatni, és ezt sajnálom én is, de tudomásul kell vennünk. Ezennel áttérünk az első napi rendi pontra, a mai nap során. Ez pedig egy közös vita a több éves pénzügyi keretről, a saját forrásokról. Itt az Európai Parlament jelentés tevője fog beszámolni a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről. És egy rövid megjegyzésem lenne még hozzá. Az elmúlt 6-7 hónap során lehetőségem volt arra, hogy a kapcsolattartó csoporttal együttműködjek. Ez a csoport folytatja több intézménnyel a tárgyalásokat, tehát a bizottsággal és a tanácssal. A, az elnöki pozíciómból eredendően én vagyok ennek a csoportnak a vezetője, és szeretném kihangsúlyozni, hogy kiváló csapatról van szó. Bőge úr, Kalfin úr, Lamassz úr és Dehane úr képviseli a parlamentet, és ők tárgyalnak a tanácssal. A csapaton belül foglalnak helyek a koordinátorok, a Költségvetési Bizottság részéről. Hölgyeim és uraim, el kell, hogy mondjam, hogy egy kiváló, kompetens csapatról van szó, nagyon jó az együttműködés, nagyon minőségi módon képviseli ezt a parlamentet. Ritkán éltem ezt meg. És most nem akarom a többi intézmény érdemeit csökkenteni, de kijelentetem, hogy büszkék lehetünk a hölgyek és az urak munkájára. Most ezt mindenképpen szerettem volna közölni önökkel, és köszönetet mondani a kollégáknak. Üdvözlöm Labrianus és Sefcsovit, valamint Lewandowski urakat ülésünkön. Tehát akinek itt kell lenni, itt van ma reggel. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Akkor most átadom a jelentéstevőnek, Bőge úrnak, utána Kálfin úrnak, betartjuk az ABC sorrendet. Bőge úr. Elnök úr, tisztelt kolléganők és kollégák! Jensen kolléga az ALDE részéről is részt vesz a csoport munkájában, szerettem volna ennyit hozzáfűzni. Elnézést kérek, nem volt rossz szándék a részemről, de itt valamit elmulasztottam, természetesen ne köszönöm a megjegyzést. Bőge úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kollegiális módon korrigált. Igen, elnök úr, hát a költségvetésiek azok ilyenek. Minden apróságra figyelnek. Éppen ezért most szeretném megköszönni önnek is, hogy nagyon intenzíven képviseli az európai költségvetés alakítás, demokratizációját, és hogy nem sajnálja vasárnap sem az idejét. Kalfin kolléga is jó magam, most egy köztes jelentést szeretnénk bemutatni, amelynek a célja az, hogy a éves pénzügyi keretben a döntéshozási folyamatot meggyorsítsuk. Ez pedig a múltban végzett munka alapján tesszük. Ez a Jutta Haug Sú bizottsága és Salvador Garriga nevét szeretném még kiemelni, akik kiváló munkát végeztek. Szeretném a mostani elnökségnek és a korábbi elnökségeknek is megköszönni az együttműködést, hiszen kísérleti projektről van szó. Az általános ügyek tanácsa tárgyalja meg a költségvetési keretet és az Európai Parlament delegációját is meghívták az általános ügyek tanácsának informális tanácsára. Ennek az lehet a következménye, hogy erősítjük a kölcsönös megértés, hogy jobban együttműködünk, és hogy ne az előítéletek legyenek jellemzőek a munkánkra. Azonban még nincsen eredménye a kísérleti projektnek. Itt sokkal inkább egy vizsgálatról van szó, mint mágikus számokról. Az Európai Unió globalizációban betöltött szerepével foglalkoztunk, és a több éves programokat megnéztük, hogyan néznek, megnézzük azt is, hogy hogyan néznek ki a bizottság javaslatai, és hogy nekünk mi a teendőnk ezekkel. Természetesen számokról is szó van, megfelelő számokról, tartalmakról is szó van, egy átfogó rugalmasságról is szó van, az éves költségvetés tekintetében a saját forrásokról is szó van, és ebben az időben pedig az európai költségvetés egysége áll a középpontban, ahogy a szerződés ebben a pontban teljesen egyértelmű is. Az igazsághoz tartozik az is, hogy néhány tagállam mágikus számokról beszél és azt mondják, hogy a kohéziós politikában maradjon minden úgy, ahogy van. A többi meg nem, érdemel, nem érdekel minket. Hölgyeim és uraim, ebből nem lesz növekedés és foglalkoztatás. Amennyiben a tagállamok nem hajlandóak az európai költségvetésben megfelelő forrásokat garantálni, akkor tisztázzák azt is, hogy milyen politikai prioritásaik vannak. És hogy miket kell lett bennünk az asztalról. Nem lehet, hogy legyenek olyan sikeres projektjeim, tehát az Erasmus, 2,5 millió hallgatóval, és hogy ott csökkentsük a forrásokat, mert az agrárpolitikába vagy a kohéziós politikába akarjuk a pénzeket átcsoportosítani. Ha azt mondjuk, hogy 3% legyen a kutatás és fejlesztés aránya, és itt a bizottság javaslatait 2020-ig csökkenteni akarjuk, az nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy Európa új szerepet kell, hogy vállaljon a kül- és biztonságpolitikában, és 0,7%-os arányt kap csak a fejlesztési politika. Ez így nem megy. Így nem leszünk hitelesek. Természetesen a tagállamok költségvetését konszolidálni kell. És így a jobb költés filozófiáját kell követnünk. Itt nagyon sok jó javaslat született már nagyon átfogó vizsgálatok születtek a programok menedzseléséről, és ennek értelmében javítani kell a projektmenedzselésen. Azonban azt is kijelentjük, hogy természetesen az ilyen programok, mint a Connecting Europe, az életen át tartó tanulás nem szabad, hogy csorbát szenvedjenek. Nem szabad elfelednünk a szinergia hatásokat sem. Az európai és a tagállami kompetenciák között pontosan tudnunk kell, hogy hol lehet a szubszidiaritás elvét alkalmazni. Tehát például, hogyha a tagállamoknak több mint 3000 konzulátusa, nagykövetség van, és hogyha 7,5 milliárd euró megy erre, akkor ez 15-ször annyi, mint az Európai Külügyi Szolgálat 2012-es költségvetése. Ezek a számok is a valóság részét képzik, hogyha tisztességesen akarunk eljárni. És hogyha azt mondjuk, hogy elfben olyan összegekkel akarunk dolgozni, amelyek a Lisszaboni szerződés értelmében szükségesek, és a bizottság javaslatain is túlmutatunk, akkor ezt a vizsgálatra alapoztuk, de a tanácsnak ezt tudnia kell. Hogyha esetleg nem egyezünk meg, akkor a 2013-as felső határok maradnak. Nem a költségvetés, a felső határok addig, amíg nem találunk megoldást. De itt megfelelő egyensúlyra van szükségünk. És minél nehezebbek a számok, annál nagyobb rugalmasságra van szükségünk. Mint ahogy Jean-Luc Dehán és eh, Anne Jensen is mondta, saját forrásokra is szükségünk van. A bizottság szerencsére nagyon érdekes javaslatot tett ebben a tekintetben, hogy a nemzeti forrásokat hogyan csökkenthetjük. Az EU hozzájárulás van. Tehát, hogyha itt van egy eurókapacitás, egy euróeszköz, 6 percen van, elnök úr, tehát nem lehet hogy ne legyünk itt egységesek. A költségvetésnek egységesnek kell lennie, hogy erős Európai Uniónk legyen a jövőben is. És ha a pénzügyi tranzakciós adó az euróeszköz számára érdekes, de például az európai költségvetés tekintetében nem, akkor nem értem ezt a logikát. Hiszen ez egy kulcselem, és fenntartjuk. Így abban a helyzetben vagyunk, hogy megfelelő módon tárgyaljunk, és hogy megfelelő eredményeket érjünk el, azonban nem minden áron. Köszönöm. Köszönöm, Bőge úr. Örülnék neki, hogy ha elmondaná a frakciójában, hogy milyen nagylelkűen kapott időt. Kalfin úr. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos urak, tisztelt miniszter úr. Szeretném önöknek elmondani, hogy az Európai Parlament jelentése a több éves pénzügyi tervről nem rendelkezik apró betűs része. Mindent világosan kifejtettünk, amit el akartunk mondani a tanácsnak. Nagyon világos ennek a jelentésnek a szerepe is. A tanácsot tájékoztatni szeretnénk, mert az állam és kormányfők november végén összeülnek, és mielőtt megkezdi a tagállamokkal Van Rompuy úr a tárgyalásokat, akkor jó lenne, ha tudnák, hogy mi a parlament álláspontja erről. Az Európai Tanács a szerződés értelmében csak akkor hagyhat jóvá döntést, ha megkapja az Európai Parlament jóváhagyását. A tanácsi vitát elősegítendő, eh, ismertetvén az álláspontunkat, készítettük elő ezt a jelentést, és remélem, hogy a nagy többség ma megszavazza ezt a jelentést. Ez a jelentés nagyon is következetes, világos, és támogatásról biztosít mindenkit, hiszen két éve foglalkozunk ezzel a témával. A Sóre Bizottságban, ahogy említették, dolgoztunk ezen, különböző állásfoglalásokat foglaltunk el, és pártok felett, frakciók feletti konszenzusra jutottunk. A fő elv az, hogy ez egy eszköz. Ez nem egy számviteli, egy audit gyakorlat. Nagyon fontos a szerződésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni, az Európai Uniót működőképessé tenni. Köszönöm szépen a bizottságnak, Sefcsovics elnöknek, Lewandowski biztos úrnak, a ciprusi elnökségnek, a ciprusi elnökség, mint a korábbi elnökségek mindent megtettek annak érdekében, hogy bevonják a döntéshozatali folyamatba a parlamentet. Köszönet életi önt is, a parlament elnökét, és minden kollégának köszönet jár, aki ezen dolgozott, mert ez egy olyan kérdés, amely ezt a házat egyesíti, és erősebben, egységesebben hallathatjuk hangunkat. Ha megengedik, négy költségvetési pontot említenék. Először is a mérete a költségvetésnek. Azt kell mondanom, a bizottság eh, javaslata nem elegendő. Ezzel a bizottság által javasolt költségvetése nem lehet minden politikát finanszírozni. Ez nagyon világos. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a következő több éves pénzügyi tervre vonatkozó eljárás nagyon nehéz kontextusban történik meg. Ugye itt van a bizalmi válság, illetve hogy az Európai Unió mennyire tudja megoldani ezt. Szükség van ugye a fiskális konszolidációra, meg intézkedésekre nemzeti szinten. De mi az a ráció, mi az érv, amely e mögött áll? Mi nem generálunk hiányt. A nemzeti költségvetések konszolidációja nem áll meg, pontosabban a problémák nem állnak meg európai szinten. Az európai költségvetés azt teszi meg, amit ebben a nehéz időszakban a nemzeti költségvetések nem tudnak megtenni. Ez egy befektetési költségvetés az európai. Mindent megtesz, amit a nemzeti költségvetések nem tudnak megtenni a korlátozások miatt. Ami az Európai Unióba vetett bizalmat illeti. Na most ennek a költségvetésnek van pozitív hatása miatt jelentősége. Nagyon fontos, 94%-a a költségvetésnek visszamegy a tagállamokhoz, és sokkal több beruházás, befektetést vonz. Egy euróval, ha csökkentenénk a költségvetést, ez 7 euróval csökkentené az agrár, a nemzeti, a regionális költségvetéseket, és ezt világosan meg kell fogalmazni, amikor a költségvetés méretéről beszélünk. Nagyon gyakran azt halljuk a kormányképviselőktől, hogy az állampolgárok nem fogadják el a magasabb szintű európai költségvetést. Rá kell mutatni arra, hogy mi ugyanazokkal a szavazókkal dolgozunk, úgymond, ugyanazt várják el a szavazók, a választók, a nemzeti és, a és, a, és az európai költségvetéstől. Mi szeretnénk kilábalási lehetőséget mutatni, kiutat mutatni ebből a válságból. Minden eszközt, nemzetét és európait szeretnénk felhasználni. Én nem állítanám szembe a nemzeti szintet, az európai szintet. Közös az érdekünk, az Európai Unió állampolgáráért dolgozunk mindannyian. Ha néhány kormánynak vissza kell térni az alapvető kérdése, hogy több Európára van-e szükség, többet teszünk európai szinten, mint nemzeti szinten, tudunk-e közös célkitűzéseket meghatározni. Mi nagyon szívesen újra megnyitjuk ezt a vitát, ha néhány kormánynak kétségei lennének ezzel kapcsolatban. Bőge úr beszélt a költségvetés rugalmasságáról. Egy megszorított költségvetésben ez a rugalmasság ugye egy különleges dolog, mert ennek lehetőségével lehet átcsoportosítani, alkalmazni, felhasználni a, a forrásokat, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. Ami a prioritásokat és a tartalmat illeti. Vannak a hagyományos politikák, de a következő 7 évre biztosítani kell azt, hogy az európai költségvetés támogassa a növekedést, a munkahelyteremtést egész Európában. Stimuláló költségvetés kell legyen az európai költségvetés. Készek vagyunk minden gondolatot, amely a hatékonyabb kiadásra, a hatékonyabb költségvetéspolitikára vonatkozik, ezt mind elfogadjuk. Mindent elfogadunk, ha a növekedés, a munkahelyteremtés, főleg a fiatalok esetében megvalósítható. Tehát szívesen gazdálkodunk hatékonyan, de a bizonyos célkitűzéseket nem szabad háttérbe szólítani. Hadd mondjam itt a plenáris ülésen azt, amit már többször elmondtunk az elnökségeknek. A több éves pénzügyi terv két eljárásból áll ugye, a jóváhagyási eljárás és az együtt döntési eljárás, amely 70 jogi alapú dokumentumra vonatkozik. Nem akarjuk azt, hogy a tanács az együttdöntés eljárásról dönt, ez a parlament joga. Mi kitartunk ezen jog mellett, szeretnénk, ha valóban megfelelően tárgyalnánk a tagállamokkal. Ne vegye el a tanács tőlünk az együttdöntési eljárás jogát. Köszönöm szépen. Ugyanaz vonatkozik önre is, Kálfinó, mint Bőge úr esetében. Most pedig a Költségvetési Bizottság elnöke Lamaszúr úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kedves szavakat, amivel bevezette a delegációnk munkáját. Tisztelt tanácsi biztos, bizottsági képviselők, előadóként két kulcsfontosságú témát szeretnék említeni, amelyek a parlament számára fontosak. Először is a több éves pénzügyi keretről, a forrásokról szóló politikai megállapodás nélkül nem lehet megállapodni. A reformról, a korrekciós mechanizmusról kell megállapodni, az új saját forrásrendszerről és a végrehajtási ütemezésről kell megállapodni. Demokratikus módon nem lehet megvédeni a jelenlegi európai költségvetési rendszert. Bizonyos országok kedvezményezettek nem akarják elfogadni a változtatásokat, és próbálják a régi rendszert föntartani. Az összes politikai vita témája ez, és a politikai kontroll alá kell mindezt helyezni. Egy intézmény se tudja megmagyarázni a választóknak, hogy hogyan történik a nemzeti hozzájárulás kiszámítása. Másfél évvel ezelőtt kezdtünk el beszélni erről a témáról, most viszont meg kell, hogy védjük az státuszkónkat, az bizottságot és a tanácsot, a tanács elnökséget illeti a köszönet. Sajnos az igazi reformvita meg se kezdődött, hatalmas munka áll még előttünk, ahhoz, hogy globális általános megállapodást tudjunk kötni egy hónapon belül a több éves pénzügyi keretről. Ez a, a parlament számára rendkívül fontos téma. Egy másik fontos téma a parlament számára a költségvetési egység fenntartása. A múlt héten a tanács felhatalmazta a Rompuy elnök urat, hogy költségvetési kapacitást alakítson ki az vezet számára, ezt idéztem, és ez decemberi kell, hogy megtegye. És pontosításra került az is, hogy ennek semmilyen köze nincs a költségvetés, az európai költségvetés tárgyalásához. Számunkra ez a téma teljes mértékben hozzátartozik a mai vitához mi pontosan ugyanarról beszélünk, ugyanarról beszélünk kiadások témájában, plusz támogatásról a tagállamok számára, akik erős költségvetési megszorítást kell, hogy alkalmazzanak. Rendben. Aztán a kohéziós alapot át kell alakítani, illetve a globalizációs alapot is át kell alapítani. Mi a bevételek oldalán ugyanerről beszélünk, hogyha az új alapok nemzeti hozzájárulásból fognak pénzt kapni, akkor egyértelmű, hogy azok az országok, amelyek finanszírozni fogják ezeket az alapokat, ezek fönt akarják tartani a lehetőséget, hogy a költségvetést, az Európai Uniós költségvetést befogyasszák, illetve beleszólhassanak annak az alakulásába hasonló módon a közösségi költségvetés témáiról van szó. Tehát ugyanarról beszélünk, és ugyanarról beszélünk, amikor az ütemtervről van szó. Ugye a bizottság, illetve a tanács azt mondja, hogy nem, hát ez majd a jövőre vonatkozik. Persze nem 2013. január 1 témáról van szó, de a válság közepén az Európai Tanács nem hozhat olyan döntéseket, amelyek 2020 után lesznek érvényesek vagyis a mi utódaink utódaira fognak ezek tartozni. De hát ugyanarról a témáról beszélünk, és pontosan ezért egyértelműen ki kell, hogy jelentsem. Az Európai Parlament nem tudja adni a hozzájárulását a éves pénzügyi kerethez, ha nem kap garanciát arra, hogy az összes olyan alap, aminek a célja az európai szolidaritás megerősítése, a közösségi költségvetés részét fogja képezni. Ez a költségvetési egységesség alapelve lehetnek függelégek, lehetnek speciális finanszírozások bizonyos szakpolitikák esetére. De a közösségi költségvetés nem lehet egy történelmi emlékmű a szokásos szimbolikus 1%-kal. Az új igényeket finanszírozni kell, és nem lehet ez kormányközi megállapodás tárgya, úgy, hogy kikerüljön a parlament kezéből mindez. Köszönöm. Köszönöm, Lamassur úr. A tanács részéről Mavroyannis miniszter a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, a Költségvetési Bizottság elnöke, Sefcsovics és Lewandowski biztos urak, hölgyeim és uraim. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak erre a fontos vitára. Minnyáján tudjuk, hogy mennyire kritikus pont ez a több éves pénzügyi keret. Mi is nagyon nagy figyelmet szentelünk annak, hogy megfelelő időben megállapodjunk, hiszen az Európai Uniónak szükséges a több éves pénzügyi a keret, hogy politikáit megfelelően a gyakorlatba ültetesse. Üdvözöljük a szoros együttműködést ezzel a parlamenttel. Nagyon hálás vagyok Alan Lamas úrnak és a két előadónak, Ivalo Kálfinnak és Reimer Bögének, hogy elkötelezettek, határozottak, hogy pozitív eredményt érhessünk el, amely mindkét intézmény számra elfogadható ciprusi elnökség nagyon nagy figyelmet fordított arra, hogy rendszeresen tárgyaljunk, és folytatjuk a tárgyalásokat egészen addig, amíg sikerül megállapodnunk. Szeretnék Jean-Luc Dehánnak és Anne Jensennek is köszönetet mondani a bevételi oldalról. A ciprusi elnökség nagyon szorosan együttműködik az Európai Tanács elnökségével is. Az elmúlt két évben az Európai Unió és tagállamai nagyon fontos lépéseket tettek, hogy megválaszolják a gazdaság és pénzügyi válság által felvetett kérdéseket. Hogyha a jövőbe tekintünk, akkor a több éves pénzügyi keretnek garantálnia kell, hogy Európa kijut a válságból, és pedig fenntartható módon. Minnyáján egyetértünk abban, hogy az Európai Unió költségvetésének katalizátorként kell működnie, hogy munkahelyek lé- jöjjenek létre Európában, és hogy minél több befektetés történjen. A éves pénzügyi keret kiadásait a növekedés és a foglalkoztatás a versenyképesség érdekében kell elkölteni, és ez így az Európa 2020-as stratégiával összhangban van. Mindjárt tudjuk, hogy milyen kényszer alatt állunk. Pénzügyi fegyelemre van szükség, és ez a fegyelem pedig szükséges, hogy a tagállamok konszolidálják saját költségvetéseiket, hogy deficitjüket fenntartható módon kezeljék. Minden egyes elköltött euró európai hozzáadott értéket képvisel. És ez pedig vonatkozik a kiadások minőségére is. A tárgyalásokat a szeptemberi általános ügyes tanácsán is folytattuk. Formális vitát is folytattunk Luxemburgban múlt héten. Az önök hozzájárulását mindenki nagyon nagyra becsülte ezen alkalmakkal. Később a hét során a tárgyaló doboz újabb tartalmait teszük közzé. Újabb számokat láthatnak majd, amelyek igazolják, hogy a különféle kiadási területeken mik történtek. A saját források esetében az elnökség tegnap egy nem hivatalos dokumentumot tett közzé, hogy a korrekciók a kiavítások nagyon kényes témájával is foglalkozzon. Pillanatnyilag nem tudok ennél világosabb pozíciót képviselni, és nem tudok részletekbe bocsátkozni a több éves ügyi keret tekintetében. Azonban bizakodó vagyok, hogy a parlamenttel együtt nem sokára a megállapodás paramétereit is közé tehetjük. Az Európai Tanács elnöke egy különleges Európai Tanácsot szeretne november 22-én, 23-án összehívni, és kijelentette, hogy hajlandó meghosszabbítani a megbeszélést, amennyiben ez szükségessé válik. A ciprusi elnökség osztja ezeket a célkitűzéseket, és intenzíven tárgyalni fogunk a tagállamokkal is, hogy megfelelően e, felkészülve érkezünk meg a novemberi csúcsra. Nagyon szorosan figyelemmel követem Rainer Böge és Ivaló Kalfin jelentésének alakulását. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani munkájukért, hiszen számos nagyon fontos pontot tartalmaz az a jelentés, és ez a tagállamok figyelmébe ajánlandó. A bevételi oldalra és a saját forrásokra koncentrálnak például Anne Jensen és Dehane képviselők jelentésében. Szeretném megköszönni nekik is az együttműködést. Reméljük, hogy ugyanilyen építő jellegű módon folytatjuk a tárgyalásokat Lamassur elnök úrral és az Európai Parlament egész tárgyaló csapatával. Most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy személyesen is köszönetet mondjak Martin Schulz elnöknek, hogy személyesen fáradozik a siker érdekében. Nagyon elkötelezett egy olyan Európai Unió irányában, amely a legfontosabb eszköz kezünkben, hogy megvalósítjuk célkitűzéseinket. Ez pedig a növekedés és a munkahelyek a fiatal generáció számára. És ezen a helyen említem meg a generációk közötti megállapodás fontosságát is. A többéves pénzügyi keret nem csak egy prioritás a ciprusi elnökség számára, hanem az egyik legfontosabb prioritás. Szeretném most eh, azt is megjegyezni, hogy miután Nobel-díjat kapott az Európai Unió, ez eh, sokkal több kötelezettséget ró ránk, hogy folytassuk az európai projektet. Mindent meg kell tennünk, hogy az európai Unió képes legyen arra, hogy legyűrje a kihívásokat, és hogy az európai polgároknak szebb jövőt biztosítson. Most kíváncsian várom véleményüket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Navajanis úr. Most pedig Sefcsovics elnök úr kapja meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is köszönetet szeretnénk mondani, hogy lehetőségünk van arra, hogy az Európai Parlament időközi jelentésére reagálhatunk a több éves pénzügyi kapcsolatban. Egyetértünk azzal, hogy ez a javaslat talán a legfontosabb tétel, ami az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság napi rendjén található a mi ciklusunk idején miközben a több éves pénzügyi tervről szóló döntés a külvilág felé üzenetet fog közvetíteni azzal kapcsolatban, hogy meg tudjuk valósítani az Európa 2020-as stratégiát, ha van elég forrásunk a közös politikák finanszírozására, és fontos szerepet játszhatunk a nemzetközi színpadon is. Ami a több éves pénzügyi tervet illeti, az új szerződés esetében először tárgyaljunk erről. Janus és jó magam támogattuk azt, hogy a parlament akaratát tiszteletben tartsuk, mármint hogy a parlament megfelelő részt vegyen ki ebből. Köszönjük a Dán és a Ciprusi elnökségnek azt, hogy kiváló együttműködési keretet biztosított a parlament tárgyaló csapata számára. Az informális eszmecsere a mm, legutóbbi általános ügyek tanácsa előtt nagyon is hasznos volt. Az általános ügyek tanácsa az a tanács, ahol nagyon fontos tárgyalások zajlanak, és Jánusszal együtt mi a bizottság álláspontját védjük meg, és kiemeljük a parlament fontos szerepét. Az önök időközi jelentését nagy körültekintéssel vizsgáltuk meg, támogatjuk a kiinduló pontot, hogy ez egy befektetési, beruházási költségvetés. Ezt az üzenetet ismételten el kell mondani többször elvész a tárgyalások során, és az Európa szerte folytatott tárgyalások során is. Azt hiszem, hogy nagyon erős érv támogat minket. Az Európai Tanács is elismeri, hogy katalizáló szerepe van az európai költségvetésnek, ezt júniusban fogadta el. Ha megengedik, pár megjegyzést tennék a horizontális témákkal kapcsolatban, mielőtt megadom a szót Janusz kollégámnak, aki ugye a költségvetések mestere. Nos, ami a költségvetés nagyságrendjét illeti. Azt hiszem, hogy meg vagyunk arról győződve, hogy a mi javaslatunk az 1,08%-a a GNI-nak, ez az arány, ez egy hiteles költségvetés kiegyenlített számsor, amely segítségével stabilizálni lehet a kapott és a kohéziós politikákat, és ez lehetővé teszi azt is, hogy látható növekedés történjen az Európa 2020-as stratégia prioritásai területén. Nagyon értékeljük, hogy az Európai Parlament kiemeli, hogy jobb minőségben kell gazdálkodni a forrásokkal. Minőségi ugrást szeretnénk elérni az európai alapok és az európai többletérték területén. Szeretnénk a hatékonyságot, szeretnénk az egyszerűsítést elérni. Ami a makrogazdasági feltételek megszabását illeti, Figyelembe veszem azt, hogy a jelentés nem ért egyet a bizottság javaslatával. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság javaslatát e, nem kényszer intézkedésként, hanem inkább ösztönző intézkedésként kívántuk értelmezni. Nem büntetni szeretnénk, nem szankcionálni szeretnénk, főleg nem azokat, amelyekre leginkább szükségük van a forrásra. Garantálni kell, hogy ezek hatékonyan lehívásra is kerülnek, mármint a támogatások. Ami néhány konkrét kérdést illet, ami a közigazgatási kiadásokat illeti, megerősítem, hogy az 5%-os személyzeti leépítés nagy erőfeszítés jelent a válság idején. Minden intézménynek, ügynökségnek ehhez hozzá kell járulnia. Ami az időzítést illeti, tudom, hogy ebben a teremben mm, a többség megvan arról győződve, hogy az év vége előtt döntést kell hozni, hogy valóban január 1-et követően, 2011. január 1 követően hatékonyan gazdálkodjunk. Köszönöm szépen, Sefkocs úr. Most pedig Lewandowski biztos, hogy kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, kedves miniszter úr, folytatásként a saját források témájával kezdeném. Szeretnék köszönetet mondani, hogy az Európai Parlament ösztönző elképzeléseket ad a vitához, annak ellenére, hogy a korábbi próbálkozások nagyon gyorsak, elkapkodottak voltak. Egy, és szeretnék köszön, köszönetet mondani Lamaszorónak, aki újra próbálta megfogni, megreformálni a bevételi oldalt is, és valóban tovább kell, hogy lépjünk ezen a területen. A köztes jelentésük nagyon fontos üzenetet tartalmaz. A költségvetés egységessége több dimenziója van ennek az egységességnek, de nagyon fontos, hogy az európai költségvetés legyen egységes, és legyen kiegészítő jellegű. A kiadások és a jövedelmek egymást kell, hogy erősítsék, és nem szabad egymás ellen felállítani, vagy egymás ellen értelmezni ezeket. A jelenlegi rendszer hiányosságait is föl kellett mérnünk, és ezeket meg kell oldanunk. A bizottság szoros együttműködést javasol a pénzügyi tranzakciós adók témájában. A statisztikai és nagyon komplex rendszert alakítjuk át most. A bevételi oldalhoz még annyit mondanék, hogy amikor önök úgy kívánják, és amikor mondjuk Londonból is azt halljuk, hogy több átláthatóságra van szükség, egyszerű, korrekt rendszer van szükség, itt van az éves korrekciós rendszer, ez egyszerű, átlátható és mindenki számára korrekt. Néhány gondolat horizontális témákról. Rugalmasság hogyha vannak megszorítások, akkor több rugalmasságra van szükség. Ez egyértelmű. Van, amit előre lehet látni, de vannak olyan események, amelyeket nem tudunk előre látni, ezért rugalmassági csomagot dolgoztunk ki, és ezt meg is emeltük, de az önök köztes jelentésében is ez hangsúlyos, hangsúlyozottan szerepel. A kontingens marginok témájára is szeretnék rátérni. Ez sokszor hasznos, a mai pénzügyi keret esetében például a gazdaságélénkítési terv esetében jelen lehetőséget biztosított, hogy ilyenfajta döntéseket hozzunk. De igazából a mostani pénzügyi területen és mostani pénzügyi időszakban felhalmozott tapasztalatokon alapulnak a javaslataink, de természetesen nyitottak vagyunk, a tekintetben, hogy a 2014-2020-as időszakra ez a rugalmassági eszköz hogyan is működjön. A jelentős, úgynevezett jelentős projektek, Galileo és más hasonló nagy léptékű projektek. Nagyon fontos, hogy ezeknek a megfelelő finanszírozását biztosítani kell. Itt egyetértünk. És örömmel közölhetem önökkel, hogy a Resta Liquide hímas, hírás témájában is egyetértünk. Egy éves költségvetésekkel dolgozunk, és a valós megoldás a Resta Liquide re, vagyis a fennálló kötelezettségekre vonatkozóan, hogyha megfelelő az éves költségvetés, és nem pedig művi kiigazításokat alkalmazunk, ami valójában megöli ezeket a vállalásokat. Az egyszerűsítés a következő témám. Általános igény az egyszerűsítés az Európai Unióban. Minden felül ezt halljuk, és ezt teljesítenünk kell. Új pénzügyi rendeletünk van, nagyon kellemes partnerrel tudtunk itt együtt dolgozni a egyszerűsítés területén, de most egy második fázis indul. Biztosítanunk kell azt, hogy 57 program esetében is mindez működhessen. Tehát a, nem szabad fölhigítanunk az egyszerűsítési javaslatunkat. Nagyon fontos, mint a mai felszólalók is hangsúlyozták, és biztos vagyok abban, hogy megfelelő költségvetést tudunk majd összeállítani 2014-2020-ra vonatkozóan, és mind a hét év tekintetében. Köszönöm. Köszönöm. Komisszár Lewandowski. Köszönöm szépen, Lewandowski biztos. Most az előadókhoz a szakbizottságok felszólalói szólhatnak, de ne próbálják az egész költségvetést most részletesen vázolni, hiszen a tolmácsok feje is zsongani fog tőle. Janaku kolléganővel kezdjük. Tapasztalt képviselőről van szó, és így tudja, hogy rövidnek kell lennie. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, a több éves pénzügyi keret több évre vonatkozik, ahogy a neve is mondja. Azok az információk, amelyeket a tanácstól kapunk, nem túl pozitívak. Úgy néz ki, hogy a tanács itt nagyon komoly csökkentéseket szeretne. És ez pedig az Európai Unió jelen helyzetében és a gazdasági válsággal is összefügg. A több éves pénzügyi keret pedig itt egy nagyon fontos segítséget nyújthatna, főleg ami a globális Európára vonatkozik. Az Európai Bizottság megfelelő eszközöket irányoz elő erre a célra, és az Európai Uniónak igenis nemzetközi szerepet kell vállalnia. Nem várt eseményekre fel kell készülnünk, tehát megvan a lehetőségünk arra, hogy az Európai Unió az összes rendelkezésére álló eszközt felhasználja. Hiszen nagyon sok intézkedésre lenne szükség, ezek pedig forrásokat igényelnek hiszen eh, az Európai Uniónak jelen kell lenni a világban, amikor a demokrácia fenntartásáról van szó. A éves pénzügyi keretben kell ezt úgy megvalósítanunk, ahogy az Európai Parlament javasolta. És mi ezt eh, szeretnénk hangsúlyozottan kifejezésre juttatni. Nem elfogadható a tanács javaslata, ami az Európai Unió globális szerepére vonatkozna. Szerintem ezt a tanács rosszul látja. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Görens úr a Fejlesztési Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye a nagyon fontos, ha mások nyomorúságban élnek, hát nem lehet nekünk jólétben élni, vagy legalábbis abban robickolni. Ami a kötelezésvállalási jelentetokat illeti, az Európai Unió egészét érinti ez a kérdés. A DEVE bizottság nagyon is tisztában van, és a tagállamok felé üzenetet fogalmaz meg, mi ellenezzük azt, hogy növekedjék az államadóság, méghozzá igazságtalan módon. Nagyon nehéz ebben, nagyon eh, nehézkes időszakban. Nagyon fontos a stratégiai együttműködés, a humanitárius eh, segítség. Az Európai Unió első számú szereplő a, haték, a humanitárius és a fejlesztési tevékenységben. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió továbbra is ezt a szerepét betöltse, azok számára, akik egyedül nem tudnak kilábalni a válságból, mi adjuk a segítséget. Azt gondolom, hogy az a Gender for Change keretében meg kell határoznunk a prioritásunkat. A mai nap az első koherencia teszt, hogy mennyire tudjuk tettekkel követni a nyilatkozatokat. A az Inta Bizottság nevében Kamal úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyunk. Az egész Európai Unióban eh, csökkenteni kell a deficitet, csökkenteni kell a hiányt, meg kell húzni a nadrágszíjat. Azonban úgy néz ki, hogy eh, egyre inkább arra költik az adófizetők pénzét, hogy növeljék az eladósodást jobban kellene használni a meglévő forrásokat. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében eh, azt javasoljuk, hogy az Európai Uniónak meg kell könnyíteni a kereskedelmet, segítenie kell a vállalkozónak, segíteni kell eh, a harmadik osz országokban eh, a vállalatoknak, hogy elérjék az európai szintet, és hogy megfelelő módon használják fel a segítséget. Itt igazából egy kérdés fontos, hogyan térünk vissza a növekedéshez? Hogyan érjük el, hogy az európai vállalatok világszinten versenyezzenek? Hol vannak Európa Google-jei? Hol vannak európai Facebookjai? Mikor kerülünk megint a csúcsra? Köszönöm. Köszönöm szépen, Kamal úr. Mulder kolléga a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr a Költségvetés Ellenző Bizottság szempontjából a legfontosabb, hogy jó helyre kerüljön a pénz, jó helyre, fe, jó helyen fektessék be. Ez azt jelenti, hogy azt várjuk, hogy a szék egyszer majd a DASZ nyilatkozatot pozitív jellel fogja ellátni, nem pedig negatív jelecskével, mint idén. Mi ugye úgy gondoljuk, a mi bizottságunk úgy gondolja, hogy nemzeti közigazgatási nyilatkozat nagyon fontos. Ez igazgatási nyilatkozat, ez fontos. A régi tagállamok közül valakinek felelősnek kell lennie a kiadott EU forrásokért. Ma jóvá hagyják az új költségvetési rendeletet, azt hiszem ez fogja majd a nemzeti bizalmi DASZ nyilatkozatok alapját képezni. A tagállamokat bátorítani kell, a nemzeti igazgatási nyilatkozatok leadására. Megfelelő ösztönzőket kell kapni, előnyösen kellene őket, előnyös bánásmódban kellene őket részletet. Az EMPL bizottság nevében Berez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik kulcsfontosságú elem, amelyet a béke Nobel-díj is érint, ugye a szolidaritás nincsen szolgáltatás pénz és költségvetés nélkül. Ma tudjuk, hogy az elmúlt 14 évben a nemzeti költségvetések gyorsabban növekedtek, mint az Európai Unió költségvetése, és ma a tagállamok azt akarják, az Európai Unió költségvetése gyorsabban csökkenjen, mint a nemzeti költségvetések. Másrésztől Barózó biztos bizottságelnöke azt kéri, hogy ez ne legyen hatással a versenyképességre. Azt mondja ez a pénzügyi keret, hogy a versenyképesi politikán kontraproduktív. Mi azt kérjük a tagállamoktól, struktúrális reformokat vezessenek be. Az első struktúrális reform, amit be kell vezetni, az a befektetés, beruházás, az emberi tőke. Nem szeretem a humán a human capital, a humán tőke fogalmát, de nagyon fontos a férfiak, nők minőségi elemeinek figyelembevétele. Nagyon fontos az, nem szabad egy, tehát konszolidálni kell a szociális kiadásokat 27%-kal a kohéziós politikából, az ESZÁ-ból. Azt hiszem, hogy helytelen úton járunk, nem fogunk a kívásokkal szembenézni. A leginkább rászorulók számára segítséget kell nyújtani, és a kiigazatási alapszámot Berez asszony, Herzog asszony kapja meg a szót az ITRE bizottság nevében. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Bizt-

Köszönöm, elnök úr. Együtt dolgoztunk a környezetvédelmi és az egészségügyi témákon, és az volt a kérésünk, hogy a keretprogram tekintetében ne feledkezzünk meg ezekről a témákról, főleg a válság időszakában. Hát látjuk, hogy mi történik. A meg kell, hogy tartsuk az európai közegészségügy számára elhatárolt összegeket. A klímapolitika is nagyon fontos, annak az összegése lehet java, csökkenteni. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy ne felejts el a LIFE program témáját sem. Miért is kérjük ezeket a témákat? Azért kérjük, mert az új többéves pénzügyi keret igazából egy teszt, annak tesztje, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai intézmények tanultak-e a válságból. Most nem a politikai hangsúlyokat kell kiemelnünk. Azt látjuk, hogy a megszorítások a válság során igenis az állampolgárok kárára történnek. Az állampolgárokat támogató politikákat kellene példaként tekintenünk, és az igazi európai projektet nem kérdőjelezhetjük meg. Köszönöm szépen a közlekedési bizottság nevében Simpson képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ma a közlekedési és turisztikai szakbizottság nevében szólalok föl, és elnök úr, két fontos témát szeretnék említeni. Ösztönözni kell a növekedést és a foglalkoztatást. Ez az Európai Unió 2020 felé tekintő programjának az alapja a közlekedés. Esetében azt mondhatjuk, hogy nagyon jó infrastruktúrára van szükség, és ez tudja hozzájárulni ahhoz, hogy a növekedés és a munkai teremtés megvalósulhasson. A következő az Európai Összekapcsoló Eszköz, hiszen határon átnyúló közlekedési infrastruktúrákat kell kialakítani, és ezeket kell fejleszteni. Minden közlekedési miniszter, akivel találkozom, azt kívánja, hogy az európai hozzáadott érték jelenjen meg a közlekedési infrastruktúrában is, a saját tagállamokban. De természetesen itt kommunikációs probléma is fölmerül, a közlekedés és a pénzügyi miniszterek közötti kommunikációs csatorna nem igazán működik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottsági javaslatot támogatja a közlekedési és turisztikai szakbizottság. Köszönöm Simpson úr, Kovácsev úr a szó a Regionális Fejlesztési Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, a Regionális Fejlesztési Bizottság a kohéziós politikai kohéziós alap tekintetében úgy gondolja, hogy a 2000 2007-2013-as időszakra minimális szinten volt, ez a legalacsonyabb elfogadható szinten volt, ezért a jövőbeni tárgyalások során ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Befektetésre van szükség, de olyan eszközökbe kell befektetni, amelyek hozzájárulnak a növekedéshez, ösztönzik a növekedést, a fejlődést és a régiók fejlődését is új munkahelyeket teremt a bal és a jobb oldalról is azt halljuk, hogy több Európára van szükség, de nem lehetünk hipokraták. Több Európára van szükségünk, de az állam és kormányfők finanszírozási megszorításokról tárgyalnak már is. A 2020-as stratégia megvalósításához kell mérnünk ezeket a döntéseket. Mindenesetre támogatja a szakbizottságom ezt. Elfogadja? arvoisa puhemies minusta aluekehitysvaliokunnan edustajalta kysyn nyt ihan suoraan, että onko tämä... Közvetlenül szeretném megkérdezni, hogy hogyan gondolja azt, ez Olaszország, Spanyolország, Görögország, Bulgária számára egy nagy veszteség. Mi történik a gazdag országok gyenge régióival, mint például Velsz, vagy például Finnországon, Kelet-Finnország? Uh, Tisztelt képviselő, nem vagyok abban biztos, hogy jól értettem a kérdését. A kohéziós politika esete az, hogy kedvezményezettek is, tehát fogadják ezeket a pénzeket, úgy gondolom, hogy mindkét oldalon a kedvezményezett tagállamok állnak, amelyeknek szükségük van erre a szolidaritási eszközre. Az az ország, amely többet fizet be, az európai költségvetésbe, az is kedvezményezett megfelelő aspektusban kell tekinteni ezt, és megfelelő módon kell ezt bemutatni az adófizetőknek, a polgároknak, hogy ők nem vesztesei vagy győztesei a kohéziós politikának. 500 millió európai emberről van szó, és az egész Európai Unió az összes állampolgár kedvezményezetnek tekintendő. Ha jól gondolom, így erre vonatkozott a kérdése. Nem folytatjuk ezt a vitát, de Castro úr a szó a mezőgazdasági szakbizottság részéről. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottsági képviselők, tisztelt képviselők. Én vagyok az előadója a szakbizottságunk véleményének. Egyértelműen fogalmaztunk, a kap költségvetést a reál értékben be kell fagyasztani, és nem pedig nominális értékben, ahogy a bizottság javasolja. Egyértelmű ez az állásfoglalásunk, a nagy többség ezt támogatta a szakbizottságban. A vita mostani időszakban ugyanakkor el kell, hogy mondanom, hogy Bölge és Káfén urak javaslatai teljes mértékben támogatni tudom. Kiváló munkát végeztek, így erős tárgyalási pozíciónk lesz, egységesek tudunk lenni a parlament részéről. Ugyanakkor, amennyiben a kap költségvetését tovább kívánnák csökkenti, nagyon nehéz lesz megállapodásra jutni a reform folyamat tekintetében. Az összes frakció az Agri szakbizottságban mindig is kifejezte azt, hogy a reformról addig nem lehet szavazni, amíg nem lesz egyértelmű a költségvetés és a költségvetés pedig a kihívásoknak kell, hogy megfeleljen a mezőgazdaság előtt álló jövőbeni kihívásoknak. Köszönöm, de Castro úr, Ferrer Aurea szó a Halászati Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2000 14-2020-as több éves pénzügyi keret a jelenlegi szituációhoz képes alakítja ki a terveket illetve feltételezi, hogy nem lesz válság, hanem divergencia fog megvalósulni. A tanácson belül vannak olyan hangok, amelyek csökkentést igényelnek, a halászat tekintetében és a tengerészeti témákban 6 milliárd 685 millió összeg szerepel a főeszközre vonatkozóan az Európai Halászati és Tengerészeti Alap tekintetében. Ez éves szinten 155 milliárd euró 2014-2020-as időszakra. És ez alacsonyabb még annál az összegnél is, mint ami 2013-ra érvényes, illetve az éves átlag a jelenlegi időszakban. Tehát a tényleges nominális érték alatt van a tervezett érték. Még hogyha és ráadásul a jelenlegi költségvetés sem elégséges, úgyhogy a javaslat még ennél is rosszabb. A javaslata kapcsolatban, hogyha bizonyos kiigazgatásokra van szükség, és átcsoportosításra van szükség, akkor is elégtelennek tartjuk a jelenlegi javaslatot. Elnök, köszönöm. Köszönöm. A Kulturális Bizottság részéről szeretnék önökhöz szólni, hogy mindenképpen támogatni kell azokat az intézkedéseket, amely a fiatalok kulturális helyzetére vonatkozik. Szerencsére az a helyzet, hogy megállapíthatjuk, hogy a brüsszeli bizottság és az illetékes biztos nagyon ambiciózus célokat, javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek örülünk. Arról van szó, hogy a sport, a képzés, az oktatás erősebb figyelmet kapjon. Ezek olyan területek, amelyeket támogatnunk kell a válság idején is. Ennek örülünk. Azonban most a tagállamokhoz is fordulok, és a tagállamokat is szeretném felszólítani, hogy támogassák a bizottságot. Amit a pénzügyminiszterek majd ehhez mondanak, az egy másik dolog lesz. A tagállamok kötelezettséget vállalnak, de most ki kell várnunk. Most Rót Pérent asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kolléganők és kollégák, a tanácsnál és a tagállamoknál gyakran egy olyan érzésem van, hogy ezek ilyen varánusszerűek. A varánuszra az a jellemző, hogy hasított nyelve van. És ez azt jelenti, hogy akinek hasított a nyelv, az egy hasított személyiség is. Újabb és újabb feladatokat, prioritásokat szabunk meg, azonban a tagállamok nem akarják az Európai Uniót olyan helyzetbe juttatni, hogy megfelelő személyzettel rendelkezzen. Úgyhogy itt hallgatom kollégák, a Dekastra úr a mezőgazdaságról beszélt, az előbb a kultúráról hallottunk, hallottunk a kutatásról, a szociálpolitikáról, a környezetpolitikáról, a regionális fejlesztésről. Ezek roppant fontos területek minden tagállam számára, minden régió számára. A tagállamok számára is nagyon fontos ez. Azonban, amit nem tesznek meg a tagállamok, az az, hogy nem gondolkoznak el azon, hogy ezekkel a politikával ki foglalkozzon, ki felelős azért, hogy a projekteket menedzseljék, hogy jöjjön a pénz ezeknek az embereknek megfelelően magas képzettséggel rendelkező embereknek kell lenniük. Amit itt megtehetünk az az, hogy az Európai Unió régióiból jobb nyelvismerettel rendelkező embereket alkalmazunk. És mit akar a tanács, mit akarnak a, a tagállamok? Spórolni. Ezen a területen akarnak spórolni, mindjárt az utolsó mondat. Tehát, hogyha nincsen megfelelő pénzügyi keret, akkor nem leszünk abban a helyzetben, hogy egyetlen egy politikai területet is megfelelő módon képviseljünk. Most a tanács elnökéhez fordulok, a Európai Bizottság javaslatait vegyék figyelembe, és megfelelő keretet is biztosítsanak a feladatunk elvégzéséhez. Köszönöm szépen, Rodberend asszony. Olmeyer asszony nincs itt, úgyhogy Szaszkoszki úré a szó. Egy perce van az AFKO szakbizottság nevében. Köszönöm. a politikai családhoz való tartozásunkat egy kicsit most el kell felejteni, hiszen most már nagyon sürgető a több éves pénzügyi keretről megállapodjunk. A válságot nem tudjuk úgy kezelni, hogyha nem ösztönözzük a növekedést. A prioritásokat föl kell állítani. Nem kérhetünk több Európát, hogyha nem ambiciózus a költségvetés és ezek az intézményi csavarok. Ezeket az ambíciókat egy költségvetéssel, egy egységes költségvetéssel kell megvalósítanunk azért, hogy a demokratikus folyamatokat fent tudjuk tartani. Egyértelművé kell tennünk, hogy minden kiadás az európai keretből kell, hogy történjen. Ahogy Ellen Remes úr is mondta, nem, szab- nem kell újra felfedeznünk a spanyol viaszt. Ambiciózusak kell, hogy legyünk, de hatékonyak nem tudunk lenni, hogyha új intézményekről, újfajta költségvetésről nem gondolkozunk mindezzel párhuzamosan. És fragmentációhoz is vezethet mindez, hogyha elfeledkezünk a reformfolyamatokról menet közben. Elnök, köszönöm. Züber asszonyé a szó a Nőjogi Szakbizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A nőjogi és eh, Esélyegyenlőségi Szakbizottságban egyértelmű volt a támogatása a több éves pénzügyi keretnek. A javaslatban nem emelkednek azok az összegek, amelyeket a mi eh, témáinkra elkülönítenének. A szociális jogok eh, válságos időszakban még fontosabbá válnak, ezért ezzel a részével nem értünk egyet a költségvetésnek a nőjogi szakbizottsági témákat nem támogatják, nem védik meg több beavatkozásra van szükség, specifikus programokat kell fenntartanunk, a DAFNÉ-t például, a nemek közötti egyenjogúságot is tovább kell támogatnunk, az állampolgárok egyenjogúságát. Fönt kell, hogy tartsuk az európai nemek közötti egyenjogúsági intézményeket, támogatnunk kell azokat a nőket, akik nehéz helyzetbe kerülnek a nők és a férfiak közötti egyenjogúság tekintetében nem csökkenthetjük az, ezekre a témákra eddig is elkülönített összegeket. csak egy részét szállják a korábbi összegeknek erre, ezekre a témákra, úgyhogy ezt nem tudjuk elfogadni. Válságidőszakban még többet kell tennünk ezen a témán. Két kérdést akartak föltenni, gondolom az előző hozzászóló szónak kérdés, ugye? Rendben. A frakciók nevében hallgatjuk meg a felszólalókat. Garigo Poledo a néppárt nevében az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy eh, itt ebben a parlamentben eh, arról legyen szó, hogy eh, hogyan finanszírozzuk a feladatainkat. Azonban politikailag is beszélünk erről. Itt egy nagyon mély politikai vita zajlik arról, hogy hol vannak a felső határok, és milyen politikai célokra. Közös saját forrásokat szeretnénk, és ezeket úgy kell elköltenünk, hogy bizonyos prioritásokat hangsúlyozzunk. És itt az Európai Parlamentben politikailag vitatjuk meg azokat a projekteket, amelyek az elkövetkezendő években lesznek súlypontjaink. Itt látjuk az Európa 2020-as stratégiát, és itt szó van a növekedésről, szó van a munkahelyekről. Lényeges az, hogy hogyan áramvonalasítsuk a jelenlegi finanszírozást, hogy megfelelő célokra jussanak. És ki kell jutnunk mindenképpen a mély finanszírozási válságból is. Nem arról van szó, hogy munkahelyeket kell teremteni, hanem arról van szó, hogy a következő generációknak is jövőt nyújtsunk. Van itt egy javaslat, és a bizottság részéről, és ez nem elégséges. Szeretnénk még egyszer kihangsúlyozni, hogy arra koncentráljanak, ami a lényeg, és pedig ezek a prioritások. Azonban mindenképpen rugalmasságra is szükség van. Tehát, hogyha itt egy nagyon szűk költségvetésünk van, akkor ennek a parlamentnek kevesebb lehetősége lesz. Most... Tojászony szó, kettő perc, szocialista frakció részéről. Egy intézménynek a költségvetése az a névjegye. Abból lehet megérteni, hogy milyen van, mit csinál, és főleg mit akar a jövőben megvalósítani. Most egy fontos döntés előállunk. Egy túlélési, költségvetés legyen, egy kicsit kevesebbet kap mindenki, vagy pedig egy bátor költségvetés, befektetés, munkahelyteremtés, fiatalok számára, innováció, növekedés támogatás, vagyis az Európa jövőjét támogató költségvetés. Mindenkinek meg kell értenie, ahogy egyébként többek között Kálfin úr is egyértelműen kimondta, Európa ma megteheti azt, amit az államok ma már nem képesek megtenni. A területfejlesztés értelmében érdekében, a szociális kohézió érdekében, és itt a polgárok életéről van szó. Nagy európai döntések úgy tűnik, hogy belefulladnak a könyviteli szempontokba a tanácsban, de nem csak a tanácsban, illetve a befizető, a netto kedvezményezet és a netto befizető országok közti vitába fullad bele. A számokat előtérbe helyeztük, pedig igazából azt kellene tekintenünk, hogy a, azt kellene fontosnak tekintenünk, hogy a növekedést tudjuk támogatni, a konvergenciát tudjuk előre vinni. A számok előtt az egyes címeket kellene, hogy megnézzük. Elhangzanak nyilatkozatok, az államok állásfoglalnak, ugyanakkor a költségvetési tételeket ott kell csökkenteni, ahol esetleg valóban megvalósítható ez, ilyen esetben lehet esetleg támogatni, mert válságidőszakot élünk, ugyanakkor az integrációt kell előtérbe helyeznünk, és más témákban ezt hangsúlyozni is szoktuk. Kedves kollégák, még mindig nem tökéletes az Európánk, a stabilitás nagyon fontos lenne, a fejlődés, a fejlesztés is támogatnunk kell, de most recessziós időszakot élünk. Ezért ragadjuk meg ennek a költségvetésnek a lehetőségét arra, hogy végre megfelelő döntést hozzunk. Köszönöm, Tolja asszony. Zsencen asszony, ilyen szó, egy perce van. Øh, Köszönöm. A ALDE szempontjában nagyon fontos kérdés a rugalmasság, azonban az új saját források is. Itt az elnökség dokumentumát látjuk, amelyet tegnap tettek közzé. És hogyha erre a dokumentumra gondolok, akkor itt nagy problémák vannak a saját forrásokkal. Itt igazából nem igazságos ez a dolog, ezt pedig meg kell változtatni. Ez most aktuális. A ciprusi elnökség a nettó bevételekre koncentrál. És itt mindenképpen az európai szintre kell hoznunk bizonyos politikákat. És hogyha arra gondolunk, csak hogy mi folyik vissza a tagállamokhoz, akkor az nem megfelelő. Természetesen takarékoskodnunk kell. Takarékoskodnunk kell a kutatásban, mert a mezőgazdaságot akarjuk védeni. És ez mindig előkerül. A pénzügyminiszterek szeretnének visszakapni valamit a saját pénztárukba is. Azonban hat pont van a saját forrásokról. Itt arról van szó, hogy egy jobb rendszert alakítsunk ki, jobb rendszert vezessünk be. És ezt a hat pontot is vegyék figyelembe. Trüpel asszony 2 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Lewandowski biztos úr, tanács képviselői, meg kell, hogy állapítsam, hogy a ciprusi tanács képviseletének a felszólása megdöbbentett. Egyszerűen nem érzem azt, hogy Európa jövőjéért szeretne tevékenykedni a következő több éves pénzügyi keretben. Közösen szembesülünk a válsággal, a tagállamoknak konszolidálniuk kell költségvétéseit. Azonban tudjuk, hogy ez egy közös felelősség. Mindenképpen szükséges a fenntartható növekedés. Itt van a klímaváltozás, fel kell lépnünk ellene, garantálnunk kell a nyersanyagokat, az energiát, új esélyeket kell adnunk a fiataloknak, új reményt kell adnunk a fiataloknak az Európai Unió projektjén belül. Azonban ezt nem tehetjük meg úgy, hogy teljesen összezsugorodik a költségvetés úgy, ahogy a nettó befizetők mondják. Ez nem európai szellemben van. Miért fontos az, hogy legyenek saját forrásaink? Nagyon fontos, hogy a pénzpiacokat is szabályozzuk. Azért, mert igazságosságot akarunk a bankoknak is legyen felelősségük. Ne csak a kis emberek fizessenek, ne csak az adófizetők, a bankok is járuljanak hozzá a válság leküzdéséhez. A spekulánsok is. Ezért van szükség a tranzakciós adóra, ez gazdaságilag és politikailag is helyes, hozzájárul a szociális Európához, és táplálnia kell az európai költségvetést. Lewandowski úr tette egy okos javaslatot, ez egy ösztönző rendszer. Igen, a tagállamok kevesebbet fizessenek be saját öt saját kasszáikból, és kettő, har, kétharmad menjen az európai költségvetésbe, egyharmad menjen vissza a tagállamhoz. És akkor így a tagállamok is ösztönzést kapnak. Remélem, hogy a tanács még elmozdul ebben a tekintetben. Az utolsó megjegyzésem, itt van az eurozóna költségvetés kísértete. Nekem az a véleményem, hogy igenis jó okai vannak annak, hogy az európai költségvetésben legyenek ösztönzők. Azonban az európai költségvetés oszthatatlan. Itt a demokratikus ellenőrzés jogát szeretnénk megtartani. Néhány állam és kormányfő más gondolatokkal játszik, azonban biztosak lehetnek benne, hogy védeni fogjuk a parlament jogait, hogy igazi demokratikus Európában éljünk, és a költségvetésre is vonatkozik ez. Köszönöm szépen, Töppele asszony, most ásvalatról kapja meg a szót. Elnök asszony, gratulálok a jelentéstevőknek, és azt kell mondjam, hogy jelentéseinkben nagyon sok mindent ki kellene törölni. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is a költségvetés mérete. Nagyon fontos, hogy gondolkozzunk el, ugye nagyon nehéz időkkel néznek szembe a tagállamok. Éppen ezért eh, mi más GNI arányú támogatási rendszert képzelünk el, ami a saját forrásokat illeti. Nyitottak vagyunk javaslatokra, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy szükség van pénzügyi tranzakciós adóra, sem e, héjára, tehát áfára, ami a brit eh, különleges helyzetet illeti. Ez matematikai kérdés, nem pedig érzelmek vagy politikai kérdés ez. Aztán elismerem, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unión belül a gazdaság helyreállítására törekszenek. De korlátozott forrásokkal nincs idő arra, hogy újraértékeljük kiadási prioritásainkat az Európai Uniós költségvetésben. Világos az, hogy kemény döntéseket kell hoznunk a jövőben. És szeretném elmondani, ezeket a döntéseket azon kell alapozni, hogy valódi európai többletértéket szeretnénk teremteni. Köszönöm szépen Ashworth úr, most pedig Klúte úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, először is köszönet életi a jelentéstevőket, összegészében a jelentés jó, mm, jól tükrözi a parlament álláspontját ebben a heves vitában a tanács és a parlament között. A frakcióm szemszögéből szeretnék arra utalni, hogy az elmúlt évek megszorító intézkedési kudarcot vallottak. Az olyan országok, ahol eh, megszorították a költségvetéseket, nőtt a munkanélküliség, a szegénység, a növekedés visszaesett, a több éves pénzügyi keretben ezek a politikák továbbra is 7 évre megszilárdulnának, mert az európai költségvetés nagy része ugye visszamegy a tagállamok kasszájába, és ott szolgálja a gazdaság, a kutatás, a képzés érdekeit. Éppen ezért a megszorítások, a több éves pénzügyi terv csökkentése nem fogadható el. Egy egyszerű példát mondanék, Németországból érkeztem, a második világháború után hasonló mély válságban lelezett. 53-ban volt a londoni adóság megállapodás, nem csak adóság csökkentése került sor, hanem a Marshall terv keretében célzottan érezhető növekedési lendületet kapott e, Németország. Ez járult hozzá ahhoz, hogy a világháború utáni válság és adóság helyzetből kilábalt Németország, sőt fel is lendült a gazdasága. Éppen ezért úgy gondoljuk, nem lehet megszorítani, ki kell terjeszteni a költségvetést, tovább kell fejleszteni, és növekedéssel lehet csak felülemelkedni a válságon. Szeretném még egyszer, tudom kevés időm van, szeretném támogatni azt, amit Helga Trüppel elmondott, méghozzá a saját forrásokkal és a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Mi támogatjuk ezt az álláspontot, és azt szeretnénk, ha a parlament ehelyütt ami a saját forrásokat illeti, megtenne mindent a pénzügyi tranzakciós adó elfogadásáért, ha jó lenne, ha egy kicsit lelkesebben, egységesebben lépnénk fel ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Morganti kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ez a köztes jelentés a többéves pénzügyi keretről érdekes és osztható vélemények kimondására ad lehetőséget. Például szerény fenntartható kiadási szint fenntartása, nagyobb rugalmasság a források felhasználása területén. A legfontosabb kérdés viszont nem ez, az a kérdés, hogy lehet mindezt finanszírozni. A jelenlegi mechanizmus nem fenntartható, és nem elfogadható új korrekciós formák, kompenzációk bevezetése a tagállamok számára. Olaszországban az utóbbi évtizedben minden évben 5 milliárd eurós csökkenést tapasztalt. Észak-Olaszország föl kell, hogy tartsa az egész országot, és Németország és néhány más tagállam érdekeit szolgálja az európai költségvetés. Az Egyesült Királyság és más országok kaptak korrekciós lehetőséget, és ezt fönt is akarják tartani, de ez elfogadhatatlan. Akkor egy padánsíkság korrekciót is vezessünk be, hiszen az észak-olasz polgárok a központi római közigazgatásnak és Európának utalják az adót, amiből másokat támogatnak. Köszönöm, Hátangúr, egy perc. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Lewandowski úr, tegnap beszéltünk a 2013-as költségvetésről, és ma pedig a több éves pénzügyi keretről 2014-et követően. Szerencsére a több éves pénzügyi keret témájában a holland és az angol miniszterelnök is megvétózta a kérdést. Miért is? Azért, hogy ne történhessen az, ami a tagállamokban történik, ne történhessen az meg európai szinten is büntetlenül. Európai pénztárcákról van szó. Nem szabad új bizottságokat, ügynökségeket felállítani, amelyek semmiképpen nem járnak hozzá a nemzeti célokhoz meg kell értetni a bizottsággal, hogy nem gondolhatja azt, hogy még tovább növelje az európai adókat. A bizottság meg kell, hogy hallgassa, hallgassa minket. Hollandia alkalmazta a vétót. A héja tekintetében minél előbb lépni kell. Köszönöm, Marines Kúria szó. Köszönöm, elnök asszony. A bőgek álfin jelentés tükrözi azokat a prioritásokat, amelyeket a SURE bizottság határozott meg az Európai Parlament részéről. Választ kell adni a pénzügyi válság által felvetett kérdésekre. Olyan költségvetésről beszélünk, ami gyakorlatilag az államokban történő befektetést támogatja, úgyhogy nagyon előnyös a tagállamok számára. A megszorítási intézkedésekre szükség van, de ezek mellett szükség van olyan intézkedésekre is, amelyek a szociális védelmet biztosítják. Be kell fagyasztani 2013-as szinten a maximumértékeket, ez nem elfogadható. És ne felejtsük el azt sem, hogy tárgyalások folytak a többéves pénzügyi keret témájáról. A prioritásokat nem változtathatjuk, illetve csak akkor, hogyha a saját forrásrendszer teljesen megváltoztatjuk új héja beszedési rendszer, új pénzügyi tranzakciós adó, ezek két olyan új témát jelentenek, amelyeket támogatni tudunk. Az Európai Parlament tevékenysége tekintetében a kapcsolatartó csoport kiválóan végezte a munkáját, és így a kapcsolatartó csoport másfajta százalékos arányokat javasolt késedelmek le fognak fölmerülni, ha nem tudunk megállapodni, és ez viszont kedvezőtlen az egész Európai Unió számára. Az együdöntés az, aminek az, aminek az útját járnunk kellene. Nagyon fontos, hogy minden képviselő bízni tudjon abban, hogy a témáról továbbra is nyugodtan, megfelelően horizontális módon tudunk tárgyalni. Így tudjuk elérni a célunkat, és így több tagállam véleményét esetleg meg tudjuk változtatni. Köszönöm, másfél perc, ha kollégám. Köszönöm szépen, kedves kolléganők és kollégák, hogyha a több éves pénzügyi keret ről beszélünk, hogy hogyan látjuk ezt a forrásokkal, és hogy milyen politikát folytatunk ezzel, akkor ez az éremnek csupán egyik oldala, ez a kiadási oldala. Azonban a másik oldalt is figyelembe kell vennünk, és az érem másik oldalát is újra kell ütnünk. Ez pedig a bevétel. Az Európai Parlament 20 éve sokkal átláthatóbb és igazságosabb saját forrásrendszert szeretne. Most első alkalommal hangsúlyozhatjuk ezt a követelést. A súr jelentéssel is már egy olyan saját források rendszerét szorgalmaztunk, amely nem tartalmaz kedvezményeket, és az európai költségvetést a tagállami utalásoktól függetleníti. A bizottság legalábbis részben elfogadta ezeket a követeléseket. A az áfa reformmal és a tranzakciós adóval is egyetért támogatjuk. De itt, hogyha csak egy 40%-os reformot hajtunk végre, az akkor is egy lépés a megfelelő irányba. Az Európai Unió megkapta a béke Nobel-díjat. Ez köszönet és ösztönzés. A béke abban is megmutatkozna, hogy a bevételt tisztázzuk, hiszen állandó vita van, állandó háború van a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között. Fejezzük ezt végre be. Itt európai hozzáadott értéket kell létrehoznunk a saját forrásokkal, különben Pitiáner nemzeti sértődöttségek maradnak. Köszönöm. Lion. Lion úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Elnök asszony, biztos úr. A szabad, vagy a liberális demokrata kollégámmal együtt mi támogatjuk az adésok ezt az állásolást. Mi támogatjuk az saját források bevezetését, ha csökkentjük a tagállamok GNI hozzájárását, támogatjuk a rugalmas költségvetést. Nagyon fontos, hogy a, az következő pénzügyi tervezést, szóval átfolyhassanak pénzek. Nagyon fontos a növekedés, a munkahelyteremtés, az Európa 2020-as célkitűzés. Jó lenne, ha 2017-ben időközi értékelést készítenénk erről a pénzügyi keretről. Reméljük, hogy addigra már visszatér a növekedés, és a csökkentések csökkennek, a megszületés csökken. Nem tudunk megállapodni, egyetérteni a Mm, költségvetés mennyiségében. Nálam az én országomban csökkentek a szociális támogatások, befagyasztják a béreket, csökkentik őket. Nem lehet az EU költségvetésének növekedését e, indokolni. Azt szeretném, ha ez a költségvetés jobban tükrözni azt a kemény időszakot, amelyen minden nemzeti költségvetésnek szembe kell néznie. Csak kis költségvetést tudunk elfogadni, persze, ha nagyobb a rugalmasság, hogy valóban meg tudjunk felelni a célkitűzéseknek. Lájon úr, köszönöm szépen, Simanszki úr, egy percre. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a vita érveit ismeri mindenki. Van, aki támogatja a kisebb költségvetést, ott ezt mondja, hogy szükséges, minden állami költségvetésbe és csökkentéseket vezettek be. Akik nagyobb nagyságrendű költségvetés mellett állnak ki, helyesen mondják azt, csak nagyobb költségvetéssel lehet elérni eredményeket a fejlesztés területén. Hogy lehet, hogy a konzervatívok, a szocialisták ebben a tisztelt házban magasabb költségvetésről beszélnek? Ugyanazok a pártok Ausztriában, Svédországban, Finnországban, Luxemburgban, Németországban és Franciaországban is ennek az ellenkezőről beszélnek, a költségvetés csökkentéséről, korlátozásáról. Nem úgy van, ugye könnyű itt a szocialistáknak és konzervatívoknak magas költségvetés követelni, pedig hát otthon tudják, hogy a tanácsban a saját tagállamaik, az ő politikai érdekeik ugye le vannak fedve, mert ott költcsökkentéseket követelnek. Na most, ha így lenne ez a helyzet, hogy a parlament, nem tudom, hogy a, esetleg a renoménknak e, teszünk rosszat, lehet, hogy nagy árat kellene fizetni, lehet, hogy a szolidaritást elveszítenénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Andreasen kolléga. This house is Köszönöm. Itt túl vagyunk már a rugalmasságon. Mondhatja valaki, hogy az adófizítők milliárdjait tényleg úgy használták volna, hogy bármi visszajött volna? Nézzük meg a tényeket. 2007-ben a munkanélküliség 7,3% volt. Ma 10,4%. Spanyolországban amely a kohéziós alapokból szinte a legtöbbet kapta, a munkanélküliség 25 százalék. Az Európai Unió GDP-je lapos. És ne felejtsük el, hogy a számbevőszék nem eh, tartja megfelelőnek az európai kiadási oldalt. Most eh, örököltünk egy csomó tönkrement projektek és a 2020-as stratégia pedig ezekkel foglalkozik. A foglalkoztatás az új iparból jön. Az új iparnak meg tőkére van szüksége, és rugalmasságra, és kevesebb bürokráciára. Az Európai Unió ezt nem tudja biztosítani. Itt a éves pénzügyi keretet pedig máshogy kell finanszírozni. Van der Stoep úr szó. Köszönöm elnök asszony. Az Európai Bizottság nagyon jól tudjuk, hogy milyen irányba akar előre lépni, és a holland kasszánkból akarja finanszírozni a céljait. 3%-ra kell az arányt csökkenteni, nem lehet többet költeni, hiszen a túlkötekezés esetén nem lehet majd helyreállítani a költségvetést. Hollandiában megalkult az új kormány, és megpróbál több millió eurót találni, szerezni. Ez a bizottság viszont költekezik. Ezzel kapcsolatban a vita, a több éves pénzügyi keret témája, hogyha a bizottság nem vonja felelősségre a tagállamokat, akkor nem is érdemes beszélnünk a több éves pénzügyi keretről. Nagyon jogosak a kérések, az igények, amelyek felmerülnek, de biztos, hogy tagállamok részéről sok vétó lesz majd elnök. Köszönöm szépen. Hübner asszonyászól. Szeretnék említeni kockázatokat, amelyek a éves pénzügyi kerettárgyalásához kapcsolódnak. Először is a döntés nem novemberben kell meghozni. Hogy lehet megmagyarázni a polgároknak, hogy nem számíthatnak katalitikus erőként az EU költségvetésre, illetve a foglalkoztatás támogatása tekintetében? A szerződés megadja nekünk a döntési lehetőséget. A jogalap az egy nagy kihívást jelent, új befektetési uh, programokat kell kialakítani, de majd megoldjuk ezt. A második kérdés. A korrekciók fontosak a kiadások tekintetében. A korrekciók ugyanakkor átláthatók, kellene, hogy legyenek, időben kell ezeket megtenni, és kevés ilyen kell, hogy legyen. Hiszen felelőtlen lenne, hogyha nagyon sok nemzeti korrekcióra lehetőség lenne. A hagyományos héja rendszer amit már el kell felejtenünk, nem fenntartható. Nagy az elvárás az új helyi rendszerrel szemben. És ezért a saját források reformja a jövőre számra nagyon fontos, és nagyon kellemetlen lenne, hogyha ezt nem tudnánk meglépni. Utolsó téma, a kohéziós témához kapcsolódik, hogy a kohéziós politikát nem szabad elhanyagolnunk, hiszen hozzájárul a foglalkozás teremtéshez, és a nemzeti regionális kritériumok a berlini módszert figyelembe kell, hogy vegyék. Elnök, köszönöm szépen. A kezdi eljárás következik. Már is átadom a szót elsőként Nikolescu úrnak. Mulțumesc, doamnă președinte. Am cerut să iau uh, cuvântul... Uh, köszönöm szépen. Azért szerettem volna felszólalni, mert itt a 72-es módosítóra utalok, sokan támogatták ezt. Itt a mezőgazdaságban meglévő közvetlen kifizetésekről van szó. Itt több konvergenciát kellene létrehozni a tagállamok között a közvetlen kifizetések tekintetében. És hát hogy vagy konvergencia, vagy nem konvergencia. Itt mi tisztességes helyzetet szeretnénk a mezőgazdaságon belül elérni.

Az egyik legfontosabb eleme a többéves pénzügyi tervnek az a megállapodás, amely a saját források szétosztása kapcsolatos. A berlini módszer, amelyet 99 óta használnak arra, hogy hogy kell kiszámolni a források szétosztását a tagállamok között, nagyon jó kompromisszum. Éppen ezért nagy aggodalommal követem nyomon azt a vitát, amely csökkenteni a koeficienseket. Ugye a GNI az alacsonyabb lenne, mint az EU átlaga. 4,5-től 3,5-re kívánnák csökkenteni. Én a ciprusi elnökséghez szeretnék fordulni, ezen koeficiensek csökkentését ne fogadja el, mert a kevésbé fejlett régiók számára csökkennének a források. Az európai szolidaritás támogatása az azt jelenti, hogy a kevés pénz azokra költjük, akiknek kell. Kelly kolléga. Köszönöm szépen. Azt hiszem a mai délelőtti vitát felhívásként és kihívásként összegezhetnénk az Európai Tanács felé. Ki kell most végére rendbe kéne hozni a több éves pénzügyi tervet, és Bőge úr, jelentéstevő úr nagyon jól megfogalmazta a kívásokat. Ha csökkenteni akarnak, akkor indokolják meg, mondják meg, hogy hol akarnak. A KAP, a kohéziós alapok, az Európa 2020, mi alapján akarják csökkenteni? Ugye mindig a többletétek alapján indokoljuk meg, és bizonyítjuk be a jogszerűségét ezen forrásoknak. Szerintem nehéz helyzetükbe kerülnek. A második pont – a vitánk második fele a saját forrásokkal kapcsolatos. Gratulálok azon országoknak, amelyek bevezették a megerősített együttműködés keretében a pénzügyi tranzakciós adót. Remélem, hogy sikeres lesz. Remélem, hogy majd minden ország csatlakozik, és ez csökkenteni a jövőbeli viták szükségszerűségét. Köszönöm, Kelly úr. Elvesz úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem értjük, hogy a tanács hogy mondhatja azt, hogy növe, erős növekedés fog bekövetkezni, befogadó növekedés, és ugyanakkor azt is mondja a tanács, hogy a kiadások szintjét csökkenteni kell. Ez azt jelenti, hogy az összes összeget csökkenteni kell? Megfeledkeztek a Lisszaboni stratégiáról? megfelelkeztek arról, hogy a legversenyképesek gazdasággal akarunk válni az egész világban. 2010-ben hoztunk egy döntést, ezt ne felejtsük el. 2020-ra kialakítottunk egy stratégiát, vagy ezek csak a szavak szintjén maradnak, meg és csak a szavak szintjén érvényesek? A tényleges cég a munkanélküliség csökkentése kellene, hogy legyen. Ösztönöznünk kellene az innovációt, a növekedést, csökkentenünk kellene azok számát, akik a szegénységi küszöb alatt élnek Európában. A tanács a lényeges témákról megfeledkezett? A költségvetés nem kiadásokat jelent, a költségvetés a jövőbe való befektetés, olyan befektetés, amire rendkívül szükség van, ugyanolyan szükség, mint a nemzeti költségvetésekre. vážená pani predsedajúca vážený pán komisár vážený pán podpredseda komisie köszönöm elnök asszony az európai unió legfontosabb mérföldkövei a tagállamok. A tagállamok alakítják ki az értékeket, és adják az alapját az egész Európai Uniónak, a finanszírozásnak is. A tagállamok és a nemzeti parlamenteknek van meg a joga arra, hogy a polgároktól begyűjtött alapok elköltése hogyan történjen. Amikor nagy nyomás alatt vannak a tagállamok és a polgárok is. Nagyon fontos a kiadások csökkentése, akkor az Európai Unió szinten is ilyen módon kell alakítani a döntéseket, a prioritásokat. Meg kell felelni a gazdasági valóságnak. Meg vagyok győződve arról, hogy olyan modellt és olyan modelleket kell keresnünk, amelyek lehetővé teszik a célok megvalósítását, és megelőzik azt, hogy ne legyen hatékony a felhasználás hiszen a gazdasági növekedés támogatása lenne a legfontosabb cél. Köszönöm. Szikérszki úr, a szó. Proponowany wieloletni budżet. Köszönöm. A több éves pénzügyi keret e, eléggé hiányos. És a válság alatt általában takarékoskodni kell. Így e, nem is nagyon tudjuk elmagyarázni, hogy miért néz ez a éves pénzügyi keret úgy. Itt 12 százalékos visszafogást javasolnak. Ez nem feltétlenül felel meg azoknak a céloknak, ahol szükségesek lennének a források. Itt uh, olyan uh, hamis jelentésről van szó, amely csökkentéseket irányoz elő. A költségvetést régi kalkulációk alapján számították ki, és ezek már nem aktuálisak, éppen ezért nem tartalmaz ez így igazságot. Másodszorban pedig a kohéziós kritériumokat is figyelembe vesz a jelentés. Ez főleg a vidéknek használt, azonban a vidék és térségeknek azonban kevesebbet a gazdáknak. És ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Merci, madame. Kléver asszony, elnök elnézést, igen. Kléver asszony. Egy olyan dokumentum áll előttünk, ami nagyon hasznos, hiszen a legfontosabb kívásokat tartalmazza a több éves pénzügyi keret az elkövetkező évekre vonatkozóan. Egyértelmű üzenetet kell, hogy adjunk a bizottságnak és a tanácsnak. A válság idején olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést és a kohéziós célokat is megvalósítja. Koordinálni kell az Európai Uniós célok megvalósítását, biztosítani kell a befektetéseket, a fejlesztési programokat. Enélkül nem tudjuk a nemzeti reformprogramokat sem megvalósítani. A tagállamok alakították ki a nemzeti reformprogramokat programokat. Lázák úrnak köszönhetően, más kollégáknak köszönhetően hangsúlyoztuk az elmaradott régiók helyzetét, például Szlovénia keleti régiói is ilyen területnek tekintendők. Papa Nikolaou képviselője a szó. Elnök asszony, egyetérthetünk abban, hogy a több éves pénzügyi keret roppant jelentőséggel bír az elkövetkezendő évek tekintetében. Minnyáján utaltak arra, hogy milyen jelentősége van -e a több éves pénzügyi keretnek a munkanélküliség és a recesszió idején. Egyszerűen vissza kell térnünk a növekedésre. A források elosztása érdekes, tehát itt a kohéziós és regionális fejlődést re kérdeztem volna rá a bizottság és a tanács képviselőitől. Tehát milyen mérce alapján, milyen mutatók alapján számítják ezt ki? Tehát igazából 2009-es, 2010-es mutatók alapján, és azért azóta sok minden megváltozott. Itt 18,5%-os visszaesés volt. Ez már szinte olyan, mint Amerikában és Németországban a 20-as években a gazdasági válság. Tehát itt szerintem mindenképpen előbbre kellene jutnunk. Martinez? Um, Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek Európai Parlamentnek kell lennie, és nem a tagállami parlamentek közgyűlésének. Éppen ezért Bőge és Kalfin kollégáimnak is üzenem ezt. Itt uh, a költségvetésnek európai dimenziója van, és uh, látjuk a különbséget a fizetők és a haszonélvezők között. Igenis uh, a tagállamokban nehézségek vannak, és igenis úgy kell alakítanunk az európai költségvetést, hogy munkahelyek és növekedés legyen belőle. A mezőgazdasági bizottság elnökeként osztom ezt a nézetet. Azonban szeretném azt is hangsúlyozni, hogy azért kérjük ezeket a forrásokat, hogy megkönnyítsük a gazdák helyzetét. Hallottuk az új tagállamok képviselőit, akik jogosan úgy érzik, hogy diszkriminálják őket a kifizetésekkel. Tehát legyen ez egy európai jelentés. Köszönöm. Köszönöm, Odi úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt tanács és bizottsági képviselők, megállapodásra kell, hogy jussunk, hiszen a nemzetközi közösség kinevet minket. Nagyon nehéz ezt a megállapodást megkötni. Szeretném hangsúlyozni, hogy revíziós klauzulára van szükség. 2017-ben felül kell vizsgálnunk a költségvetést. A tagállamok addigra a gazdasági stabilitás és kormányzási szerződést alá fogják írni, és a költségvetési problémák is rendeződni fognak. Addigra új parlament lesz, új bizottság lesz, új európai tanácsi elnökség lesz. Ha nem tudunk megállapodni, akkor a politikai vitát hangsúlyozunk. Nagyon fontos ez a felülvizsgálati lehetőség, hiszen a politikai vita keretei között lehetővé adja, lehetővé teszi azt, hogy a megfelelő európai ambíciókat valóban meg tudjuk valósítani. Köszönöm, Mánka úr! Köszönöm szépen! Elnökasszony, néhány tagállamban nem lesz közbefektetés, közberuházása kohéziós alapok nélkül. A kohéziós politika nem csak a szegényebb tagállamokat támogatja, hanem kedvező hatással van a gazdagabb tagállamokra is, akik ugye szolgáltatásokat, termékeket jutatnak a szegényebb országokban. A 15 tagállam és a kohézió barátai nyilatkozata szeptember 15-én Pozsonyban nyilatkozat született erről. Világosan vált, hogy a kohéziós politika kulcsfontosságú befektetési eszköz országaink számára. Ha csökkentik a finanszírozást ezen a területen, akkor nem lehet elérni azokat az ambíciózus célokat, amelyeket kitűztünk a tanács nemrégiben elfogadott következtetéseit sem tudjuk el e, megvalósítani, sem a 2020-as Európa célkitűzéseit. Azt mondták a részvevők Pozsonyban, hogy nem lehet a kohézió területén csökkentéseket bevezetni. Köszönöm szépen. Mazekovics kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2014 és 20 között, 20 közötti többéves pénzügyi keretben tudnunk kell, hogy elhamarkodott dönt, eh, tehát gyors döntések nagyon fontosak. Válságban élünk, és azon gondolkozzunk, hogy mit fogunk csinálni. Hova tudunk, hogyan tudunk befektetni, beruházni. Ez a pénzügyi keret ezekre a kérésekre adja meg a választ. Jobban tudatában kell lennünk annak, hogy Európa egyedi,

az eurostat a two thousand and eleven es évben az eurostat számai szerint ennek ellenére nem akarják megszüntetni a magyarország ellen two thousand and four óta fenntartott eljárást amit azt gondolom hogy ezen számok alapján nem fogadható el. köszönöm. elnök asszony igen tisztelt hölgyeim és uraim! a vita nyilvánvalóan megmutatja, hogy az európai parlament többsége olyan költségvetést szorgalmaz, amely igazságos. Az Európai Unióban és az Európai Parlamentben is tudatában vagyunk a válsággal. Tudatában vagyunk, hogy lépnünk kell. De, hogyha csak is arról van szó, hogy a választók támogatását megkapjuk, és mesterséges sem támogatunk itt különféle költségvetési kurtításokat, akkor ez sehova sem vezet. Illetve ez ahhoz vezet, hogy nem érjük el a céljainkat. Azonban ezen túlmenően költségvetési nehézségeink is lesznek. Javaslom, hogy a bizottság pontosan megnézi a költségvetés helyzetét, és hogy látja, hogy nem lehet célokat megvalósítani. Mikolási kor az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! A több éves pénzügyi keretnek tükröznie kell az Európai Unió ambícióit, amelyek a 2020-as stratégiában találhatóak, reagálni kell az állampolgárok elvárásaira. A költségvetésnek mindenképpen megfelelő érvekkel kell rendelkezni, megfelelő évekkel kell alátámasztani a költségvetést, hogy valóban figyelembe vegyük azt, hogy mielőbb szeretnénk kilábalni a gazdasági válságból. Nagyon fontos az állampolgárok jóléte, foglalkoztatása, nagyon fontos a növekedés, a világpiaci szerepünk megerősítése. Ehhez persze pénz kell, erre forrásokat kell biztosítani nem szabad a jelenlegi programnál kevesebb forrás biztosítani, épp ellenkezőleg a kohéziós politikát magasabb szinten kell finanszírozni, hiszen nagyon fontos többletértéket garantáló területekbe befektetni. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a spontán hozzászólók eh, listáját. Biztos úr, öné a szó. President. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseket több éves pénzügyi keret nem születhet meg az Európai Parlament nélkül. Ez egyértelmű. Tehát az Európai Parlamenti egyetértés nélkül nem tudunk több éves pénzügyi keretről dönteni. Nagyon fontos az önök véleménye, az önök hozzászólása, és a mai helyzetben ez még fontosabbá vált. Ez egy megfelelő intézményközi együttműködést is jelent ugyanakkor. Mindegyik intézménynek megvan a saját fontos szerepe, és ideértem a nemzeti kormányokat is, a saját források és az adózás témájában. Ez lenne a válaszom egyébként Hartok úrnak, aki rendszeresen kritikát gyakorol, és utána nem hallgatja meg a választ. a vasügöny mögül éveken keresztül csodálata tekintettem Európa ezen területére, hogy milyen módon képes együttműködni. A több éves pénzügyi keret valós növekedést, munkahelyteremtés kell, hogy támogatjon. Pontosan ezért ez nem csak egy politikai kijelentés, hiszen itt egy pénzzel felszerelt agendáról van szó. Több éves befektetési tervezési lehetőséget biztosít a mi költségvetésünk Európában, ahol ugyanakkor a nemzeti költségvetésekben pénzhiány van. A megfelelő költségvetési szint tekintetében teljesen egyértelmű, hogy fontos szerepe van az Európai Parlamentnek. A kohéziós témában nem túl sikeresen jártunk el, többféle szám került ki a köztudatba. Ugyanakkor megfelelő alapot kell, hogy találjunk az úgynevezett berlini, berlini módszerhez, a legutóbbi, legfrissebb adatokat kell, hogy figyelembe vegyünk, de csak ezek lehetnek az alapjai a mi számításunknak, akárhogy is alakulnak ezek a számok. Védelmi záradékkal például Magyarország számára, ahol problémák merültek fel az utóbbi időkben. A saját források tekintetében a nagyon fontos az az üzenet, amit itt hallottam, az egységesség. Az egységességet értelmezhetjük úgy is, hogy eh, ne egy második költségvetést akarjunk itt látni, hanem egy kiegészítő jellegű bevételek és kiadások eh, költségvetését. A jelenlegi javaslat, amit az Európai Parlament is támogat, ez eh, korrekt, átlátható és egyszerű. Választ ad mindenkinek, aki egyszerű, átlátható, és korrekt rendszert akar látni a saját források tekintetében. Hogyha valós reformokat tudunk megvalósítani a bevételi oldalon, akkor talán egy újabb Nobel-díjra leszünk méltóak. Az egyszerűsítést mind a 27 tagállam, 28 tagállam igényli. Végül az Európai Parlamentnek fontos szerepe van, a kiadások szintje tekintetében. Ez egy szerény javaslat, a legszerényebb javaslat. Hogyha ezt összehasonlítjuk a nemzeti költségvetésekkel, az nem korrekt, hiszen egyetlen nemzeti tagállam sem teljesített olyan dolgokat, mint mi. 28-an vagyunk most már a következő költségvetési időszakban, nem 27-en. Hatalmas területet fedünk le, sokkal nagyobbak a felelősségeink és a kompetenciáink európai szinten, mint az egyes nemzeti tagállamoké. Ezért nem tudom elfogadni az összehasonlítást. Igen, az éves költségvetésünk kevesebb, mint néhány tagállam éves deficitje, de például az Egyesült Királyság hozzájárulása az európai költségvetésbe olyan szinten van, mint amennyit a tűzoltók kapnak, vagy a börtönök fenntartására amennyit költenek az Egyesült Királyságban, és 40 része csak az Egyesült Királyság költségvetési hiányának. Úgyhogy ez nem európai probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lewandowski úr, most pedig Mávro Jánész kapja meg az a tanács nevében. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm ezt a vitát. Értem azt, hogy önök közül néhányan, nyilván eufemizmusnak tűnik, azt nem támogatják azt a megközelítést, amely csökkenteni a több éves pénzügyi keretet. Nagyra értékelem, persze, az önök őszinteségét ebben a témában. Nagyon jól tudják, hogy van szakadék a tagállamok között ebben a kérdésben, nézetelítés pontosabban. Remélem, hogy az önök részéről elfogadják azt, hogy vannak olyan érvek, amelyek mindkét oldalon elfogadhatóak. A külön, ugye hát különbözőképpen lehet elképzelni, hogy hogy lehet a céljainkat elérni. Szeretném önöket afelől biztosítani, hogy keményen dolgozunk a bevételi oldalon, és nem sokára előállunk több részlettel a megközelítésünkkel kapcsolatban. Néhány nagyon fontos intézményi kérdés is felmerült az EU költségvetésével kapcsolatban. A múlt heti Európai Tanácsi ülés követően Lamaszúr elnök úr és más tisztelt képviselő is megemlítette ezeket a kérdéseket. Ha megengedik, ezekre nem fogok kitérni, hiszen a délelőtt folyamán lehetőségünk lesz közvetlenül érinteni az Európai Tanács elnökével, Van Rompuy úrral ezt a kérdést. Rövid megjegyzést tennék Ann Jensen asszonyra reagálnék röviden. Minden tiszteletem mellett úgy gondolom, hogy a mi dokumentumunkban se nem támogattuk, se nem beszéltünk a kifizetések, a közvetlen kifizetések törléséről, csak felvetettünk kérdéseket megfontolásra, de lehet, hogy nem tudtam jól értelmezni az ön álláspontját. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, úgy tűnik, hogy a 27-ek nem tudják egységesen kezelni ezt. Most a megerősített együttműködés területén előre tudtunk lépni, és a ciprusi elnökség teljes mértékben elkötelezett ezzel kapcsolatban. De tudatában kell lennünk annak, hogy a megerősített együttműködés nem a saját forrásokról szól, a nemzeti forrásokat illeti. Nem az FTT, nem a pénzügyi tranzakciós adó, mint saját forrás kerül elő, a jelenlegi többéves pénzügyi terve kapcsolatban azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehetne kapcsolatot teremteni a jövedelem között, amely felhalmozódott a tagállamokban, azok között, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben, hogyan lehet csökkenteni a GNI hozzájárulásokat a pénzügyi tranzakciós adóval, saját források emelésével. Jogilag, politikailag akadályok merülnek fel néhány tagállamban. Vannak olyan tagállamok, amelyek amúgy szeretnének részt venni a megerősített együttműködésben, az FTT kapcsán nem tehetik ezt meg az akadályok miatt. Ha megengedik, ki szeretném emelni, és biztosítani szeretném azokat a képviselőket, amely, akik felszólaltak ezzel kapcsolatban, hogy a kevésbé fejlett régiókra való fókusz az egyik nem ellentmondásos téma ebben a vitában, nem fér kétség az ő támogatásukhoz. Amikor azt mondjuk, hogy a éves pénzügyi keret mm, lefele módosítandó, minden címsor, minden alfejezet érintve lesz. Mi nem kívánságot fogalmazunk meg itt. Igyekszünk őszintén ö, odafigyelni az aktuális helyzetre, és oda szeretnénk figyelni a jelenlegi helyzet minden következményére, földrajzi szempontból is. Ugyanez vonatkozik a személyzet kérdésére. Ruth Bérend asszony emelte ki ezt a kérdést. Itt is megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Engedjék meg, hogy még egyszer elmondjam azt, hogy a tanács még nem fogalmazta meg végleges álláspontját a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ezek a tárgyalások pragmatikus úton, módon zajlanak, és mindenki elkötelezett, elmondom, mindenki, minden tagállam elkötelezett amellett, hogy időben kompromisszumra jussunk. Természetesen minde, mindannyian azon ö, a módon dolgozunk, hogy addig, amíg mindenben nem állapodtunk meg, semmiben sem állapodtunk meg. Nagy figyelmet szentelünk az önök időközi jelentésének, a több éves pénzügyi keretről és a saját forrásokkal kapcsolatban, a héjával kapcsolatban. Öm, nagyon is nagy figyelemmel követtük az itt elhangzottakat, és önöket biztosíthatom felül, hogy a tanácsban ezeket közé teszem. Az ozmózis intézmények munkájában kulcsfontosságú eleme a ciprusi elnökségnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Most kettő-kettő percre az előadók kapnak szót. Ismét ABC sorrendben haladunk. Bőge úr az első. Kolléga úr, elnök úr, tisztelt kolléganök és kollégák, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásokért hiszen nagyon hasznos volt hallani, hogy támogatják jelentésünket, és kérem önöket, hogy a szavazás során is hasonlóan viselkedjenek. Köszönöm mindenkinek, aki részt vállalt a jelentés összeállításában, köszönöm Italo Kálfinnak, köszönöm a kapcsolattartó csoportnak a munkáját, hiszen ez szinte a legtökéletesebb tapasztalatom amelyre tettem ebben a házban. És hogyha minnyáján így érezzük, akkor jó esélyünk van, hogy elérjünk valamit. A ciprusi elnökség az Európai Tanács elnöke új tárgyalási dobozzal érkezett, ahogy Mauro Jandus úr mondta. Így tovább jutunk a tárgyalási folyamatban. Éppen ezért hangsúlyozottan kiemelem, hogy a köztes jelentés után mától november 22-éig az összes kérdésről hajlandók vagyunk tárgyalni, amely összefügg a több éves pénzügyi kerettel. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldást, hogy megfelelő kompromisszumot hozzunk létre. Azonban az elnökségnek élnie kell ezzel az ajánlattal. És az Európai Tanács november 22-23-i végkövetkeztetéseibe ezt is fel kell majd vennie hiszen többször hangsúlyoztuk, hogy az európai tanács eredményei általában politikai jellegűek, ez pedig azt jelenti, hogy a tanács mandátumot kap, hogy a parlamenttel megállapodást érjen el. Hiszen mindenek előtt a parlamentnek a többséggel szavaznia kell, hogy a tanács utána egyhangulag dönthessen. És ne felejtsék el a mi intézményünket soha. Köszönöm. Köszönöm, Bőge úr. Most Kálfin úr kap szót. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm minden kollégának a mai vitát. Azt hiszem, hogy a parlament ezzel a vitával és a szavazattal egy kicsit később ugye világos üzenetet fog adni a tanácsnak, a szavazása már mint. Szeretném, hogyha a tanácshoz eljuttatná az elnökség ezt az üzenetet. Három fontos dolog van, amit figyelembe kell venni a mai vitában amit hazaviszünk. Elegendő költségvetésre van szükség. Éppen ezért, ha csökkentjük a költségvetést, hát az nehezen lesz elfogadható, és többször említettük, hogy nem fogadjuk el ezt a hajvágásos módszert, a herkatet. A költségvetésnek célzottnak kell lennie. És szívesen beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet jobban, hatékonyabban felhasználni a költségvetést, az európai költségvetést, de azt szeretnénk, ha valóban megfelelő lenne a célkitűzések megvalósítása. Az harmadik dolog. Ennek a költségvetésnek segítenie kell a tagállamoknak. Olyasmit kell tennünk, amit ők nem tudnak nemzeti költségvetésükből finanszírozni. Tehát további eszközökkel kell segíteni a növekedés munkahelyteremtés elősegítését a tagállamokban, mert az összes adófizetőnek érdeke fűződik ehhez. Ez az üzenet azt hiszem, el fog jutni a tanácshoz. Remélem, a tanács végső döntés előtt megértésre talál. És persze, mindenképpen ahhoz ragaszkodni fogunk, hogy minden a jogi, jogalapban szereplő eszköz mellett ki fogunk állni, bárhogy dönt a tanács, mi nem fogjuk feladni tárgyalási pozíciónkat és jogunkat, ami a saját forrásokat illeti. Örömmel hallottam Lewandowski biztos úrt, hogy a bizottság el fogja kezdeni a megerősített együttműködést a banki tranzakció területén, de saját forrásnak kell lenni a banki tranzakciónak. A tagállamok így csökkenteni tudják a GNI alapú hozzájárulásokat. Nem akarunk nagyobb európai költségvetést, hanem stabilabb európai költségvetést szeretnénk, és ezért küzdeni fogunk. Köszönöm szépen! Káfin úr, és szárásképpen a Költségvetés Bizottság elnöke Lemasz úr. Köszönöm, elnök úr! minél nehezebb egy tárgyalás, annál többen ülnek az asztal mellé, és annál nagyobb a csábítás, hogy olyasmit tegyünk meg, ami még soha nem történt egyhangú fölépésre van szükség, vannak olyan témák, ahol meg tudunk állapodni, folytatni kell a tárgyalást, senki nem fog nyerni, de senki nem fog veszíteni, mindenki megtartja a saját kis szeletét, és elveszítjük a, és nem fogjuk elveszíteni a hitelességünket. De itt a Bőge úr és a többi előadó erőfeszítés ellenére jelenleg a ciprusi elnökség egy költségvetési tervezetet nyújtott be ez egy Fontainebleau-i megállapodás, 1984-es megállapodásról van szó, 28 évvel ezelőtt. Az Európai Unió nem is létezett. Ciprus, Lengyelország nem volt részese. A, csak 10 nyugati ország alakította az EGK-t. Kína tömeges éhínség ellen harcolt, az egységes közös európai pénzről még csak a bölcsek beszéltek. Évszázados változása következtek be, megváltozott a világ, megváltozott Európa, megváltoztattuk Európát, és az Európai Unió kompetenciái is változtak. Közben a tagok száma megháromszorosodott. Maga a költségvetési rendszer viszont nem változott. Most történelmi lépés előtt állunk állam és kormányfők, biztosok, miniszterek, európai képviselők a szégyelni fogják magukat, hogyha 2020-ban olyan költségvetése lesz Európának, ami nem felel meg, vagy ami csak a 30 évvel ezelőtti igényeknek felelne meg. Köszönöm. Köszönöm. Lamaszúr úr, így a vitát lezárom. 12 óra 30 perckor szavazunk. Most néhány percre megszakítom az ülést, hogy a hölgyek és urak elfoglalják helyüket.